Az elnök. La seduta è ripresa. Újra megnyitom az ülést. A tegnapi jegyzőkönyvet és elfogadott szövegeket kiosztottuk. Vannak-e megjegyzések ezekkel kapcsolatosan? Rendben, ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A napi renden szerepel a Tanácsos a Bizottság nyilatkozata, a román elnökség tevékenységi programjának ismertetés alkalmából üdvözlöm a román köztársaság miniszterelnökét. Hosszú éveken keresztül kollégánk volt, Dancila, tessék venni a szót domnule președinte al parlamentului igen tisztelt parlamenti elnök úr igen tisztelt bizottsági elnök úr igen, tisztelt képviselőhölgyek és urak! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek, hogy szólhatok önök előtt Románia miniszterelnökeként. Átvettük a mandátumot Ausztriától, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani a soros osztrák elnökségnek. Egyidejűleg köszönetet szeretnék mondani Finnországnak és Horvátországnak is, akikkel triót képzünk majd az elnökségben. Nagyon jó volt a munka összehangolása, és egy közös munkaprogramot dolgoztunk ki az elkövetkezendő 18 hónap időtartamára. Most a román soros elnökség prioritásait szeretném bemutatni. Szeretném elmondani, hogy hogyan képzeljük el az Európai Unió jövőjét. Hölgyeim és uraim, Európa mindig képes volt arra, hogy leküzdje az akadályokat. És nehéz idők után mindig képes volt talpra állni. Az európai projekt mai formájában eh, sok válságon ment át, sok problémát tapasztalt. Ma ismét nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Az eh, európai architektúrában. De ahogy tudják, minden ilyen helyzet magában hordozza az esélyeket, és ezeket az esélyeket kell megragadnunk, hogy újra kezdjük az építkezést. Véleményem szerint a soros tanácsi elnökség, melyet Románia vezényel le, több, mint nemes kötelezettség. Több mint 500 millió európai polgár vár választ kérdéseikre. Hogy választ adjunk arra az Európára, amelyben élni fognak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megmutassuk az európai polgároknak, hogy az európai intézmények az ő érdekükben tevékenykednek. És hogy olyan eredményeket kell elérnünk, amelyek az életüket könnyítik meg. Meg vagyok győződve róla, hogy a soros elnökség első szakasza nagyon intenzív lesz. Az időnk szoros, hiszen számos döntést kell hoznunk. Éppen ezért számítok támogatásukra. Hogy lehetőleg minél több jogalkotási anyagot zárhassunk le, amelyek a napi rendünkön vannak. És hogy az európai kihívásokat is megfelelő módon megoldjuk. Az európai projekt nagyon sokrétű. Coeziune politică illustrata de nevoia de unitate între statele membre, coeziune economică. Ez azt eh, jelentette, hogy a tagállamoknak össze kell tartani, nagyon fontos a területi, a szociális, eh, gazdasági kohézió, ami azt jelenti, hogy ha a tagállamok és a régiók fejlettségi szintje között különbségek vannak, ezt eh, le kell küzdeni, közelíteni kell az országokat, és mindenképpen garantálni kell a Unióban a négy alapszabadságot. Tehát így látjuk a kohéziót, így látjuk feladatunkat és a tematikus prioritásainkat pedig az európai polgárok szolgálatába kell állítanunk. Négy fő intézkedésről szólnék. A konvergencia Európája, a biztonság Európája, Európa mint globális szereplő, és a közös értékek Európája. A konvergencia Európája, ez az első intézkedés csomagunk, amelyel Románia foglalkozni szeretne a soros elnökség elején. Itt a szociális továbbfejlődésről, a gazdasági növekedésről van szó, a versenyképesség növekedéséről, a konnektivitásról és a fenntartatóságról. A belső piac az Európai Unió legnagyobb vívmánya, és az európai építkezés középpontjában áll. A román soros elnökség pedig ezen a területen is szeretne előrelépni, tehát a belső piac területén. Ez azt jelenti, hogy megfelelő kereteket kell a belső piac számára létrehozni. A tudományos és technikai alapokat is javítani kell az európai iparon belül, hiszen versenyképességünk így nemzetközi szintre emelkedhet. Ez természetesen gazdasági növekedést és újabb munkahelyeket is jelent a digitalizálásért is fáradozni fogunk az európai iparon belül. A digitális kezdeményezés már a korábbi tanácsi elnökségek alatt is prioritás volt, Ausztria és Észtország is szorgalmazta a digitalizációt. És mi pedig ebbe az irányba szeretnénk tovább mozdulni. arra szeretnénk összpontosítani, hogy kelet és nyugat, észak és dél között működő kapcsolatok legyenek. Minden jellegű kapcsolat annak érdekében, hogy a négy szabadság még jobban működjön. Az európai gazdaság így csak profitálhat belőle, hogy növeli versenyképességét. Természetesen az életszínvonalat is növelnünk kell a kevésbé fejlett térségekben. Az iparpolitikában sok minden fenntartható. Azonban emellett az energiaunió is nagyon lényeges téma. Bizonyára nagyon sokat fogunk fáradozni majd a tanácsi elnökség alatt. A biztonság Európájában élünk, és rengeteg biztonsági kihívással szembesülünk, és szembesülnek az európai polgárok. Az Európai Unió számos fenyegetésnek, számos kockázatnak van kitéve. Ezek pedig az értékeinket is fenyegethetik, jólétünket fenyegethetik, nyílt társadalmainkat fenyegethetik. Egy ilyen világban, ahol a fejlődés egyre gyorsabb, nagyon fontos az, hogy a polgárokat a virtuális térben is megvédjük. Éppen ezért gondoskodnunk kell arról, hogy az Európai Unió jobban tudjon védekezni a kibertámadások ellen. A kibertámadások kivédése abszolút prioritást kell, hogy élvezzen. Hiszen eh, az informatika biztonsága kulcskérdés. A idevágó kezdeményezéseket is megragadjuk. Most szeretném eh, megemlíteni a migráció által jelentett kihívást, fel kell lépnünk a terrorizmus ellen, védenünk kell a külső határokat. A valódi és a virtuális térben is. Mindenképpen erősítenünk kell az európai ügyészséget. Ezen kívül nagyon fontos a büntetőjogi és polgári jogi együttműködés az európai tagállamok között fenntartató megoldásokat szorgalmazunk a migráció területén is. Mi azt támogatjuk, hogy jobban együttműködjenek a kibocsátó országok és a tranzitországok, és hogy határozottan fellépjünk az embercsempészet ellen. A harmadik pillér, amely soros elnökségünk egyik gerincét képzi, Európa, mint globális játékos. Itt rengeteg dologról van szó, rengeteg közös kötelezettségről. Ez pedig nagymértékben összefügg a biztonsági és védelmi politikai globális stratégiával. Tehát erősítenünk kell az Európai Unió biztonsági kapacitásait. Ennek pedig a NATO-n belül kell kifejezést szereznünk. Nagyon fontos, hogy mi történik a közvetlen szomszédságunkban. Ennek nagyon sok köze van az Európai Unió bővítéséhez is. Miután tíz éves a keleti partnerség, azt látjuk, hogy nagyon fontos események történnek. Ezen kívül a Nyugat-Balkánra is figyelmet kell szánnunk az Európai Unió nemzetközi kötelezettségeit is szeretnénk előmozdítani. Például a kereskedelmi érdekeket említhetném, a multilaterális kereskedelmi rendszer modernizációját, illetve a kereskedelmi megállapodások kiterjesztését. A soros elnökség negyedik pillére a közös értékek Európája. Másként kifejezve, a politikai kohéziót szeretnénk Európában előmozdítani. Ezért értékeinket és elveinket hangsúlyozzuk, amelyek egyesítenek minket. És az ezzel szemben álló problémákat pedig le kell küzdenünk. Itt van a rasszizmus, az intolerancia, a populizmus, az antiszemitizmus, a külföldi ellenesség és a gyűlöletbeszéd demokratikusabb uniót képzelünk el. Éppen ezért szorgalmazzuk a nemek közötti egyenlőséget is. Nagyon fontos aspektusa ez, hogy az európai polgárok bizalmát növeljük az európai projekt irányában. Ezt a román polgárok nevében is mondom, akiket miniszterelnökként itt képviselek. nyilvánvalóan nagyon népszerű nálunk az Európai Unió. De az Európai Unióban pillanatnyilag nagyon sokat kritizálják Romániát. És Romániának olyan feltételeket szabnak, amelyeket nem szabnak más tagállamoknak. A románok pedig úgy érzik, hogy máshogy kezelik őket. Románia még mindig nem tagja a Schengeni övezetnek. És szeretném megkérni Tajani parlamenti elnök úrnak, és szeretném Juncker bizottsági elnök úrnak is megköszönni támogatásukat a Schengeni térséghez való tartozásért folytatott küzdelmünkben. Nagyon fontos, hogy bizonyos európai szintű döntések minden tagállamban azonos módon érvényesüljenek. És nagyon fontos az, hogy az európai intézkedéseket a polgárok is érezzék. Hiszen ez eh, alapvető fontosságú a polgárok bizalmának visszanyeréséhez. Mindig a polgárokra kell gondolnunk, mindig a tagállamok polgáraira kell gondolnunk, akiket közvetlenül érintenek döntéseink. El kell kerülnünk azt, hogy eh, kettős mérce legyen, hiszen közösek az értékeink, és ezeket a közös értékeket közösen kell konszolidálnunk. A képzés és a kultúra is kulcsfontosságú Európa jövője számára. Hogyha konszolidáljuk az európai projektet, akkor a képzés, oktatás és a kultúra is előfeltétele ennek. Fontos, hogy a fiatal generációt is bevonjuk az európai projektbe az erős Európai Unió kialakításába. Hölgyeim és uraim! Pontosan figyeljük, hogy mi történik a brit alsóházban. És természetesen a Brexit is központi szerepet játszik majd a soros elnökségünk alatt. Meglátjuk, hogy eh, hogyan alakul az Európai Unió sorsa. De ebből a helyzetből mindenképpen le kell vonnunk a tanulságokat is. Májusban Ismét próbát kell kiállnia demokráciánknak, hiszen új európai parlamentet választanak. Ezt a kontextust pedig minnyáján ki kell használnunk, minnyájunknak, akik hisznek Európában. És egy olyan Európát szorgalmazunk, amely közelebb kerül az európai szellemhöz és az alapító elvekhez. Egy erős, jobb Európa jobban szolgálja a polgárokat. A polgárokat pedig globális szinten is szolgálnunk kell. Az igazi európai értékeket szeretnénk érvényre juttatni. Fontos, hogy a polgárok ismét érezzék az európai összetartozás érzését. Érezzék, hogy az Európai Unióhoz tartoznak politikailag, gazdaságilag és szociálisan is. Hiszen ennél jobb projekt nem létezik. Köszönöm. Most pedig a bizottság alelnöke Andrus Ancip kap szót. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők! Juncker elnök eh, nevében szólok önökhöz. Nagyon örülök, hogy jelen lehetek az első történelmi román elnökség kapcsán. Románia hasonlóan, mint az én hazám, Észtország és több más eh, ország tavaly ünnepelte fennállásának századik évfordulóját. Emlékeznünk kell a múltra, ugyanakkor az előre kell tekintenünk, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy ez alatt az idő alatt hova jutottunk. Románia nagyon messzire jutott. Jogos őt megillető helyet tölti most be Európában. Ennek nincs, ennek az előrelépésnek nem lehet jobb szimbóluma, mint a mostani elnökség, hiszen a következő hat hónapban Románia egy olyan időszakban vezeti majd az Európai Tanácsot, amely meghatározó jelentőségű. Jártam nemrég Bukarestben bizottságbeli kollégáimmal, Mindenek előtt, hogy megnézzük a felkészülés, a jó felkészülési szintet, és azt is, hogy milyen lelkesen készül Románia erre a feladatra. Az elnökséggel azonban mindig felelősség is jár, és ez különösen így van az ilyen nagy változások és kampányok idején. Ahogyan Juncker elnök többször is elmondta, az Európai Bizottság önök rendelkezésére áll, és mindenben támogatni kívánja önöket. Együtt dolgozunk majd az összes intézmény annak biztosítása érdekében, hogy a következő hat hónap termékeny és sikeres legyen, tovább erősítse az egységet és a szolidaritást. És ugyanúgy, ahogy önök számíthatnánk ránk, mi is számítunk önökre. Számítunk arra, hogy jól fognak vezetni, és stabilitást biztosítanak, segítenek konszenzusokat, kompromisszumokat kovácsolni az Európai Unióban és önöknél otthon is. Az elnökségek sikere mindenek előtt attól függ, hogy van-e nemzeti egység és politikai konszenzus. Ha otthon egy egységes egység alakul ki, akkor ez segíteni fogja önöket az európai szintéren is. Románia a többieknél sokaknál jobban tudja, hogy mekkora erő rejlik az egységben. Amikor Románia belépett az Unióba, az egész ország együtt dolgozott azon, hogy teljesíteni tudják a csatlakozási kritériumokat. Ez nem egy olyan kis könnyű gyakorlat volt, hogy kipipáljuk a feladatokat, amikor megoldottuk ezeket. Nem, együtt kellett felépni, a fiatal demokrácia konszolidálásán kellett munkálkodni, a közös értékeket kellett megerősíteni. Ezek az értékek, szabadság, demokrácia, jogállamiság, Ezeket az értékeket tűzte zászlajára az ország, és ezekkel az értékekkel kapcsolatban soha nincs meghátrálás, ezeket nem lehet gyengíteni sehol Európában. Biztosítani kell, hogy a következő, ezt a következő hat hónapban is, azon túl is Tisztelt képviselők! Azzal kezdtem a beszédemet, hogy az elnökséggel nagy felelősség is jár összes európai felé. Ez a feladat most Romániáé a következő hat hónapban. Szokásosnál keményebb, keményebb időszak lesz ez. 244 bizottsági javaslatban kell, hogy a társjogalkotók ebben az időszakban e, egyetértsenek, vagy megtalálják e, a e, megegyezésig eljussanak. Ez akkor fog sikerülni, hogyha áprilisban, a, áprilisig, a választási kampány elejéig nagyon keményen fog minden intézmény dolgozni. Mint egy 230 javaslatok közül összefügg a Brexitre való felkészüléssel, a migrációval és nagyon sok más kérdéssel. A hozzám tartozó területen, ami a digitális belső piac, a 30 javaslatból még 7 vár megegyezésre. Ez nagyon nagy előrelépést fog jelenteni majd ha az európaiak életében online értékesítés határokon átnyúlóan, eh, ez lesz az egyik eredmény, az e-privacy, a privátszféra védelme, a védelem a kibertámadásoktól, ez mind ide tartozik. A 21. Eh, századba kell belépnünk. Eh, nagyon nagy a eh, feladat. Digitális világ kiépítésével kapcsolatban. A következő hosszú távú költségvetési ciklus kapcsán és látnunk kell, hogy itt nem csak számokról, tizedes veszőkről van szó, hanem arról, hogy holnap, a jövőben milyen Európai Uniót akarunk. Ez csak számok nyelvén kifejezve a jövőnk. A költségvetéssel azt kell mutatnunk az európaiaknak, hogy az Unió készen áll arra, hogy saját kezébe vegye a sorsát amikor nagy szebenen találkoznak majd a vezetők május 9-én, akkor egy távlatot, perspektívát kell felvázolnunk, egy egyszerűbb, egy erősebb és szuverénebb unió képét kell felvázolnunk. Ezt a képet vigyék majd magukkal az európaiak, amikor a választás, választani fognak lesznek sokan olyanok, akik először vesznek részt e, európai választásokon, akár keleten, vagy nyugaton, vagy e, északon, vagy délen is éljenek. Ezek a fiatalok, ezekben a fiatalokban nagyon sok a közös e, egy jobb, biztonságosabb, biztosabb jövőt akarnak, és egy olyan uniót, amely ben teljesülnek a vágyaik, és eh, ahol Európa összes részén élő európai eh, együtt, eh, együttesen dolgozik, és egymás mellett él. A román elnökség feladata, hogy összekovácsoljon mindenkit, és valamennyien szeretnénk segíteni abban, hogy ez sikerüljön. Köszönöm. Köszönöm, alelnök úr. Most pedig a parlamenti frakciók nevében, Stolojan úr a néppárt nevében. Köszönöm. Elnök úr, üdvözöljük Önt, miniszterelnök asszony az Európai Parlamentben. Az Európai intézmények elnökei teljes támogatásukról biztosították önöket, hogy a román elnökség sikerét biztosítani lehessen. Ezt szeretnénk itt is, az Európai Parlamentben. Vannak itt fontos dossziék, előttünk, így például a migrációval, a mobilitással, a közlekedési ágazattal kapcsolatosan. Több mint 40 jelentés érinti a több éves pénzügyi kereteket a 2021-27-es időszakra vonatkozóan, és vannak még más dossziék is. Ezen tárgyalásokon elért megoldások meghatározzák majd az Európai Unió éveit a következő időszakban. Miniszterelnök asszony, ön ezt nagyon jól tudja, nagyon sok új miniszter van a kormányban, akiknek nincsen tapasztalatuk az európai intézményekkel való tárgyalásokat illetően. Ezért azt kérném öntől, kérje meg ezeket a minisztereket, hogy alapozzanak a román állandó képviselt szakértőinek ajánlásaira, akik nagyon jól ismerik ezeket a dossziékat. Ön joggal adott hangot nyugtalanságának azt illetően, hogy a kelet-európai tagállamok lemaradnak, az EU perifériájává válnak. De ugye amíg Románia nem tagja sem az euróvezetnek, sem pedig a Schengeni térségnek, addig országunk nem integrálódik teljes mértékben az Európai Unióba. Az európai intézmények elnökei megmutatták, hogy Románia felkészült, és támogatják az ország csatlakozását a Schengeni térséghez. Ez azonban nem elégséges. Miniszterelnökként önnek kötelessége valamennyi románnal szemben, és a román üzleti szférával szemben is, hogy a lehető leghamarabb találkozzék a holland és a francia miniszterelnökökkel, valamint az osztrák és a német kancellárokkal, és őket győzze meg arról, hogy Románia készen áll arra, hogy csatlakozzon a Schengeni térséghez. Hollandiában el kell látogatni a holland parlamenthez is. De a két pa, román parlamenti házelnöknek nincs semmiféle hitelesség olyan okok miatt, amit mindenki ismer. Ami az euróvezetet illeti, az erre való felkészülést, illetően ön bejelentette, hogy közé teszi majd a cselekvési tervet ebben a témakörben. 2018 eltelt, és még mindig nem látjuk ezt a cselekvési tervet. Azt kérném tehát, hogy a lehetőleg hamarabb váltsa be ezt az ígéretét. Nagyon sok sikert kívánok önnek a soros elnökség betöltése során. Elnök. Az SND frakció nevében Bulman úr kap szót. Tisztelt miniszterelnök asszony, üdvözöljük az Európai Parlamentben és gratulálunk az első román elnökség indulásához. Nagyra értékeljük a személyes elkötelezettségét, hiszen korábbi kollégánk, és megtapasztaltuk azt, hogy milyen elkötelezett európai, nagyon-nagyon jól tudtunk együttműködni, és az elnökség alatt is ez így lesz, hiszen a feladatok, amikről beszámolt nagyok, és nagyon sok szakpolitikai területen komoly a helyzet. Nagy érdeklődéssel hallgattam, és valóban a szociális, illetve a regionális kohézió egy nagyon fontos horizontális kérdés. Beszélt arról, hogy új módon szeretnének szervezni az konvergenciát. Ez valóban egy olyan kérdés, amiről beszélnünk kell a mai nap utolsó órái demonstrálják, hogy mennyire súlyos helyzet, komoly helyzet Londonban, és milyen sok lesz a tennivaló, bármilyen döntés is szülessen ma este. A nemzetközi pénzügyi piacok, az adókérdések, itt mindenütt meg kell találni a megoldásokat. És a migráció kérdése is az egyik legfontosabb kérdés. És engedje meg, hogy dicsérjem, és elismeréssel adózzak önnek, hiszen a e, karácsonyi időszakban döntött úgy, hogy csatlakoznak azokhoz, akik segíteni akarnak a földtengeri térségben, az emberéletek e, megoldásában, e, nem fordítják el a fejüket az ottani események előtt, és nem azokhoz tartozik, akik a tudatlanságukat ünneplik. Szeretnék arra is utalni, hogy azért vannak problémák is, amik, amikről beszélnünk kell. Igen, van, ami miatt aggódunk. A Romániában sok mindent meg kell reformálni az igazságügy területén, határozottan fel kell lépni a korrupció ellen. Hogyha a modern Európában van egy olyan helyzet, hogy egy országban a titkos szolgálatok befolyásolják a bíróságokat és az ügyészségeket, nos, ezt nem eh, tudjuk elfogadni, eh, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Ezt itt most felhoztam, de az önök el, az elnökével is kell erről beszélni, illetve azokért, akik felelősek a titkos szolgálatokért. És nem mondhatjuk, vagy mondom a bizottságnak, igen, az egység az szép, de nevezzük nevén a gyereket, és ahol fontos tennivaló van, azt, azt meg kell említeni. Én most úgy beszélek a dolgokról, ahogyan itt a háttérbeszélgetésekben szoktak erről beszélni. Hogyha az ön országban voltak igazságtanú, jártak el emberek ellen, vagy felléptek, vagy elítéltek jogosultan embereket, akkor lehet beszélni az amnestiáról, de mindenképpen a jogállamiságot biztosítani kell ott, ahol erre szükség van. Én tudom, hogy ön ezt akarja, és szeretném, bátorítom önt, igen, egy új korszakot vezessen be a saját maga és az országa számára, és Európa önnel lesz, hogyha ezt megteszi. A jogállam az európai társadalmak vívmánya, amely védi az embereket, biztosítja a szabadságot, véd az állam szemben, és az önkény uralmat megszünteti. Ugye ezért alapítottuk meg az Európai Uniót, és ezt, és ezt a jogállamot megvédjük mindenütt, ahol veszély fenyegeti. De a jogállamiság nem egy bunkó, amivel leütjük a politikai ellenfeleinket, hogyha a politikai akaratukat meg akarjuk törni, nem, ezt minden politikai félnek tiszteletbe kell tartani miniszterelnök asszony, ön egy bátor eh, asszony, ezt én tudom, a e, reformok iránti elkötelezettsége egy kitűnő e, előfeltétel erre a hat e, hónapra. De hogy mondjam el azt is, hogy azok, akik mindig mindent jobban tudnak, különösen a konkurensek az Európai Néppártból, nos, hogyha most van egy olyan ország, ahol bezárnak egyetemet, ha van egy olyan ország, ahol lássák a az újságírók jogait, ahol megszűnt a szabad vélemény nyilvánítás, akkor akkor azért, mert nem merik ezt Orbán úr arcába, szemébe mondani, nos, akkor ne a mostani elnökséget hibáztassák, vagy csak erre koncentráljanak. Ez egy hamis vita itt Európában. Juncker úrnak is ezt elmondtam személyesen, talán még jobban is, mint most. Itt most a tisztesség kedvéért említettem meg ezt konzervatívok nevében Stevens asszony következik. Elnök úr, kedves kollégák, miniszterelnök asszony! Szeretném üdvözölni mindenek előtt a román elnökséget. Hat hónap, ez egy rövid időszak a tárgyalásokhoz, a megállapodások kereséséhez, de meg kell határoznunk a két következő elnökséggel együtt majd az irányokat. Az európai bővítés is prioritás, hiszen 2018-ban ismét ambicionálja az EU a további bővítést. Ehhez a nyugati Balkán hat országát kell felvenni az EU-ba 2025-ig. De talán jobb, ha először az EU saját házatáján teremt rendet. Itt van a Brexit, egyre nagyobb az elégedetlenség az európai polgárok közébe, körében a nyitott határokra alapuló migrációs politika miatt. Ez a migrációs a prioritás. Itt van az ausztrál modell, ezt tudom ajánlani, hogy ne engedjünk be illegális bevándorlókat. Remélem, hogy a tárgyalásokban az európai menekültügyi csomagról folytatott tárgyalások során ezt figyelembe veszik majd. Most pedig az a nevében Ferhofstadt úr. Köszönöm szépen az országa, miniszterelnök asszony, ellen kritikus pillanatban veszi át az elnökséget. Európai választások előtt vagyunk, fölírtam egy listára. Mobilitási csomag, bankunió, a Dublini rendszer reformja, a éves pénzügyi keret. Meg kell együznünk, és igazából a hetes cikk szerinti eljárások a lengyel kormány ellen, és amelyet Orbán ellen ez a parlament fogadott el. Tehát egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni ön számára és a kormánya számára, hogy reméljük nem lesz egy harmadik hetes cikke szerinti eljárás Románia ellen. Hiszen az a benyomásom, hogy nincs túl messze ettől, és hogyha nem veszik figyelembe a Velencei Bizottság véleményét néhány jogalkotási anyagban, amelyekről éppen szó van a román parlamentben. És amikor néhány kollégával Bukarestben jártunk, akkor találkoztam Dragnea úrral, találkoztam a parlamenti elnökkel, és védte ezeket az anyagokat. És azt mondta, hogy a jogállamiság, a szubszidiaritás kérdése. Tehát nagyon sok ilyen dolog van az Európai Unióban, ahol fontos a szubszidiaritás, de a jogállamiság nem a szubszidiaritás kérdése Európában. És el kell mondanom, hogy ugyan azon a napon Taricsiánu úrral is beszéltem, és ő megígérte, hogy a kormánya és a többségi pártok megváltoztatják a jogalkotási javaslatokat úgy, hogy a Velencei Bizottság kritikájának is helyt adnak. Nagyon fontos az, hogy legyen még egy vélemény a javaslatok után. És hogyha megváltoztatták a javaslataikat, akkor ezeket visszaküldjük a Velencei Bizottságnak például a büntetőjog tekintetében, a büntetés eljárási szabályok tekintetében, törvények tekintetében. De el kell, hogy mondjam nyíltan, hogy miután találkoztunk Bulman úrral is, és mással is, egyetlen egy ígéretet sem tartottak be. És a kormányzata pedig folytatja a rossz gyakorlatokat, az Orbán és Kaczynski féle rossz gyakorlatokat. És a sajtóban is olvastam, hogy van egy terve, hogy amnestiát kapjanak a korrupció miatt gyanúsítottak, illetve elítéltek. Tehát egy nagyon egyszerű dolgot szeretnék megismételni ebben a vitában, tehát hogyha ez igaz, akkor az én frakcióm nem fogja támogatni. Minden demokratikus erővel azon vagyunk, hogy megakadályozzuk a korrupciót, és hogy ne éljenek vissza a hatalmukkal. Ez nem kritika az országával szemben, és nem kritika a román polgárokkal szemben. Ez kritika néhány gyakorlattal szemben, a politikai többsége gyakorlatával szemben. Lehetünk kritikusak a gyakorlatok ellen. Én egy tisztességes polgár vagyok. És Románia tiszteletbeli polgára is vagyok. 2001-ben az Európai Tanács előtt senki nem kért erre. Megvédtem Románia érdekét a nizzai szerződésben, hiszen a többi tagállam igazából Románia szavazati jogát nem akarta teljes mértékben támogatni, ami tiszta diszkrimináció lett volna. És nagyon fontos az, hogy ugyanez a szavazati joga meglegyen mindenkinek. És éppen ezért támogatom Románia Schengeni csatlakozását, ahogy támogattam az Európai Uniós csatlakozását is tegyen rendet, és kompromisszum nélkül ne tolerálja a korrupciót. Köszönöm. A zöldek nevében Ska Keller elnök következik. Mr. Uh- Üdvözlöm, miniszterelnök asszony! és természetesen az elnökség az az időszak, amikor egy ország megmutathatja magát, hogy mire képes a diplomáciái, készségeit, hogy előre mozdítsa az ügyeket, és ezt mutatni tudja a saját kormánya és az országa felé és Európa felé, és ilyen módon viszik előre tovább egész Európát. De az elnökség ugyanakkor egy olyan időszak is, amikor reflektorfényben áll egy ország, és amikor látjuk azt, hogy amikor ezt látjuk, bizony aggájaink is támadnak. A szabadság, a polgári szabadság, jogok védelme, érdekében megbuntatták meg a diktatúrát, és nagyon sokat tettedik is már Románia korrupció ellen. Sok minden van, amire Románia büszke lehet, és mi is büszkék vagyunk arra, amit a románok elértek de napjainkban is sok tízezerek vannak az, Romániában az utcán, akik jó kormányzást, a korrupció megszüntetését követelik, és nem hallgat rájuk a kormány. A polgári szabadságjogok, a jó kormányzás terén visszalépés történt, de facto legalizálják a korrupciót a tervek szerint, és csökkentik a tiltakozók jogait is. Ez is egyike a tervezett változtatásoknak. Az elnökségnek jó példával kell vezetni, és hitelesség minőséggel. Még van idő arra, hogy megteremtsék ezt a jó példát, amire szükségünk van Európában, de nagyon gyorsan halad az idő, ketyeg az óra, most vagy lesz Brexit, vagy nem, de mindenképpen lesznek európai választások. És ugyanakkor az Európai Uniónak hosszú távú vízióra is szüksége van. Nagyon jó, hogy májusra terveztek egy csúcs találkozót, de ahhoz, hogy tényleg hasznos legyen ez a csúcs találkozó, ezeket az égető kérdéseket kell először megoldani, hogy állítjuk Nézzük meg a klímaváltozást, eh, hogyan tudjuk biztosítani az átmenetet a szénmentes gazdaság felé, eh, és hogyan lesz ez valóság, és nem csak eh, szép szavak, hogyan lehet több tagállamban a jogállam csorbítása ellen fellépni. Ez mind ott van ön előtt, mint feladat, és remélem, hogy pozitív meglepetést fog okozni az önök elnöksége. Most pedig a GUE nevében Otis úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök asszony, üdvözöljük Önt itt az Európai Parlamentben. Románia elnöksége a gazdasági válságra is kell, hogy reagáljon. Az egyenlőtlenséget kell kezelni, a munkanélküliség növekedését, különösen a fiatalok körében, és meg kell szüntetni a szegénységet. Nem régiben statisztikák láttak napi, napvilágot 2017 és 18 as évekre vonatkozóan, és minden hetedik nyugdíjas jövedelme a szegénységi küszöb alatt van. Ezért van az, hogy egyre többen kétségbe vonják az Európai Unió létét, így tehát az EU, illetve az önök elnöksége mindenképpen ö, foglalkozniuk kell ezzel a kérdéssel az európai parlamentek, parlamenti választások előtt, hiszen láthatjuk a kapitalizmus, a neoliberalizmus katasztrofális kihatásait, ezeket le kell küzdeni. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési terveknél a fegyelm logikájával végre fel kell hagyni. Ez nagy aggodalmat vált ki ugyanis a polgárok körében és az Európai Parlamentben a progresszív erők a szociális politika megerősítése mellett törnek láncsát. A szociális párbeszédet is erősíteni kell, ezt kell a középpontba állítani. Ez ahhoz kell, hogy vezessen, hogy lesz egy szociális alappillér, amely valóban a társadalom igényeivel foglalkozik. Jelenleg csak üres nyilatkozatokat, ígéreteket hallunk, a gyakorlatban ezek nem váltódnak be. Beruházásokra van szükség a reálgazdaságba, hogy elérjük a kohéziót, és valóban jólét alakuljon ki az emberek számára. Ezek tehát a célok, amelyek a több éves pénzügyi keretben prioritást kell, hogy kapjanak. És az önök elnökségének prioritásai is kell, hogy legyenek új észszerű minőségi munkahelyeket kell teremteni, le kell küzdeni a munkanélküliséget, a tagállamokat ezen kívül fel kell szólítani, hogy humanitárius módon reagáljanak a jelenlegi migránsválságra, és Európát ne tegyék erődítményé. Még Törökország témáját szeretném röviden felvetni. Az Európai Uniónak el kell gondolkodnia a Törökországgal fenntartott kapcsolatok megerősítése előtt azon, hogy hogyan lehetne felszólítani Törökországot arra, hogy ne sértse a szuverenitást Ciprus esetében. Elnök, most pedig Paxos úr következik. Köszönöm szépen. A gazdasági növekedésről is hallottunk, hallottunk a közös értékekről, védelemről. Ezek mind olyan kérdések, amelyekről évek óta vitázunk, és nem született még semmi konkrétum. Miniszterelnök asszony, egyet értene azzal, hogy ma két kérdés megválaszolása a legfontosabb? Először is, hogy az Európai Unió egysége veszélybe került. Itt vannak azok az erők, amelyek szeretnék aláásni az európai együttműködést. Itt van a Brexit. A britek többsége a Brexit mellett szavazott. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a németek, a franciák és több nép ne így döntsön? Miniszterelnök asszony, ezeket a kérdéseket nem fogjuk más növekedési programokkal megválaszolni. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak meg kell változnia. Az NF nevében Meyer úr. Ja, danke schön, Herr Präsident, geschätzte Ministerpräsident. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök asszony. Két dolog tűnt fel nekem eddig a vita során. Egyrészt itt van egy szocialista kormány, amely élére állt a határvédelemnek, az illegális migráció elleni küzdelemnek. Ez az egyik, gratulálok. Bulman úr viszont ellen támadásba ment át, és azt hiszem, hogy ez semmiképpen nem tartozik ehhez a történethez. Az osztrák eh, elnökség eh, nagyon jelentős, komoly programot eh, hajtott végre, minden jót kívánok nekik, hiszen nagyon nehéz témák szerepeltek a programjukban, nem volt könnyű a feladat, ezt valamennyien tudjuk. Nagyon nagyra értékelem Romániát, az országot, az embereket, de mégis kételjeim vannak a tekintetben, hogy ez a kormány képes-e arra, hogy rendezett módon vezényelje le ezt az elnökséget, ügynökséget. Nem tudom, hogy elég stabilak-e ehhez, hiszen ön már a harmadik kormányfő ebben a jogalkotási ciklusban, és nem szabad, hogy itt hatalmi harcokba bonyolódjon az elnökség során. A korrupció elleni küzdelem kapcsolatos problémákat is tisztázni kell, és ezt majd csak hát a nap végén tudjuk majd igazából jól megítélni. Iván képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokakhoz hasonlóan, akik bírálatokat fogalmaztak meg, független attól, hogy ezek indokoltak voltak-e vagy sem, úgy gondolom, hogy ez egy sikeres elnökség lesz. Úgy gondolom, hogy sikeresek leszünk, mert sikeresnek kell lennünk. Az Európai Unió most egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül, és nagyon fontos, hogy mindaz, amit, ami mellett sikra szállunk, azt valóra is váltsuk. Az én támogatásomat biztosíthatom, de nincs sok időnk. És mivel kevés az időnk, két dologról szeretnék beszélni. Először is az Európai Unió tagjainak, tagállamainak három negyede esetében egy modern rabszolgasság alakult ki, olyan emberekről van szó, akik jogok nélkül dolgoznak, nem ismertek számukra a jogaik, és ez nem csak Romániában van így. Az Unió tagállamainak há- háromnegyedében ismert ez a jelenség. Németországban már 170 ezeret is meghaladta azon állampolgárok száma, akik tulajdonképpen egy modern rabszolgaságban élnek. A második legfontosabb téma, amiről szeretnék tájékoztatni, ez a kohézió és ehhez, ennek fenntartásához pénzügyi erőforrásokra van szükség. A korrupció költségeit, a korrupció által okozott károkat több millióra becsüljük, és ez a probléma természetesen Romániát is érinti. Az előrejelzések alapján 40 millió euró vészel évente, Olaszországban 200 millió ez az összeg. Pontosabban mondja az előadó két milliárd Spanyolországban, 120 milliárd ez az összeg, mondja az előadó, tehát ezer milliárd, itt valóban óriási összegekről van szó, szóval még nagyon jól jönnének Európában, ahhoz a kohézióhoz, amelyet ön is említett. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont kell, hogy legyen minden elnökség programja során. Szeretném a kollégákat felkérni arra, mondja az elnök, hogy tartsák be a hozzászólási időt, mert nagy késésben vagyunk. Suica képviselője szó. Elnök úr, Tisztelt elnök asszony, nagyon örülök annak, hogy eljött ma hozzánk, és annak is nagyon örülök, hogy Románia most első alkalommal betölti a soros elnökséget.